Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, szavazunk. Elsőként Remek úrnak adom meg a szót. Parancsoljon Remek úr. Jól hallottam, hogy Moszkvában lesz cseh követ? Micsoda karrier. Eh, eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a szót. Valóban, ahogy ön is mondta, most neveztek ki a Cseh Köztársaság Moszkvai nagykövetének. Tegnap írtam alá az erre vonatkozó dokumentumokat, a parlamenti főtitkárunk jelen létében, tehát december 16-án hétfőn attól kezdve nem az önök kollégája leszek, hanem munkakört változtatok. Tehát nagyon szépen köszönöm az eddigi együttműködést. Ez volt a második ciklus, amelyet itt a szakbizottságban dolgozva töltöttem. És a ciklus vége előtt szállok ki röviddel, nagyon fontos szakmai tapasztalatokkal és emberi élményekkel, amelyeket magammal viszek majd Moszkvába. Tehát mindannyiuknak sok sikert szeretnék kívánni, és a jövőbeni választásokon is szintén sok szép sikert. És hogyha Moszkvában járnak, és szívesen ellátogatnának hozzám, akkor szívesen látom önöket. Köszönöm szépen önöknek, a munkatársaknak, illetve a tolmácsoknak is köszönöm szépen az együttműködést, így tudtunk kommunikálni. Un caro saluto da parte di tutta la commissione al collega Re. Nos, valamennyien szép jövőt, sok sikert szeretnénk önnek kívánni remek úr, és könnyen lehet, hogy élünk is ezzel a meghívással, hogyha Moszkvában járunk. Addig is, amíg ott nem találkozunk, szeretnénk minden szépet és jót kívánni önnek, és köszönöm szépen a szakbizottságban elvégzett rendkívül értékes munkáját. Lengyelországban kutatási miniszterré nevezték ki a másik kollégánkat, tehát elveszítünk egy újabb kollégát, ami rendkívül sajnálatos a parlamenti ciklus vége előtt, de mindenképpen gratulálni szeretnék a kollégáknak ezekhez a kinevezésekhez. Szavazni fogunk, először teszteljük a berendezést, úgyhogy elektronikusan kérem szépen, hogy használják a berendezést. Provate tutti la vostra carta di voto. Mindenki látta a szavazatát? Mindenkinek sikerült szavaznia? akkor lezárom. Lezár, lezártam a szavazást, és mindenki, aki itt van, és a berendezés is működik, az szavazóképes állapotban kéne, hogy legyen. Kinek nem működik, úgy látom páraknak. Elnézést. Jelzi, az egyik tag nincsen nálam a szavazókártyám. Facciamo un'altra prova. Akkor egy újabb szavazást, tesztet tartunk. Próba szavazunk, úgyhogy második kör, megnyitom a szavat. Bene. Votazione chiusa. Rendben. Lezárom ezt a második kört is. Monsieur Bütikofer, prego. Bütikofer úr, tessék. Ma machine does not work. Az én gépem nem működik. Akkor üljön át valahová máshová. Próbálja ki egy másik helyről, és akkor kiderül, hogy a kártyával vagy a géppel van-e baj. Most működik? It's okay? Ancora una test. Ancora un test. Oggi abbiamo... Akkor még egy körny tesztet tartunk, próbaszavazás, még egy alkalommal. Ez a harmadik, megnyitom da un segno, eh. non dice, fa capire se funziona. Siamo a posto, bene, votazione. Most rendben vagyunk, működik? Lezárom a próbaszavazást. Posto perfetto. Iniziamo. Úgy tűnik, akkor most minden működik rendesen, tehát rátérünk a szavazásra. A Valean jelentéssel kezdjük. A kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most pedig a kompromisszum mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hercogasszony. Hercogasszony jelentése következik. Kezdjük a szavazást. 24-es mellette ellene kitartózkodik. Elutasítottuk. Együtt szavazunk blogban 25, 26, 27, 28, 29 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 66-os mellette ellene kitartózkodik. Ellenőrizzük, ez nem volt egyértelmű. Tehát 66 TKO, megnyitom a szavazást, elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. Tehát 22 igen, 26 nem, elutasított. Következik a hetes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 67-es, 66-os eh, mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 67-68 mellette ellene kitartózkodik. Úgy tűnik, hogy elfogadtuk, de azért ellenőrizzük. Tehát 67-68 még egyszer mellette. Megnyitom elektronikusan a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 69 következik, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 70-es, 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Mellette Tehát akkor most folytatjuk. Elnézést a rövid közjátékért. 87-es mellette ellene kitartózkodik, elutasítottuk. 88 mellette ellene kitartózkodik, elfogadtuk. 89 mellette ellene kitartózkodik, elfogadtuk. 90-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 91 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 94 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 95 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 96 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 97 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 14 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 98 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 99 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 100-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 101 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 102 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 113-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 108-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 109 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 111 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Száztizenegy. A 109-et elfogadtuk. Most a 111 jön. Mindenki egyetért? Akkor tehát 111 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 117-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 122-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 130-as mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük elektronikusan. Elnézést, tehát a 130-ast elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 51, 31, 38 arányban. 131 mellette ellene ellenőrizzük elektronikusan. Elnézést, nem volt egyértelmű. 131 mellette, ellene, bocsánat, mondja az elnök azt, hogy lezárom a szavazást. Tehát akkor 16-os, 16-13 elfogadtuk, 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 17 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 18 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 140-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 141 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 145 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 144 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 146 mellette ellene kitartózkodik, elfogadtuk. 147 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 148 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 21 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodik, Nem, ez itt okafogyottá vált. Visszavonták. 150 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 155 mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük. Tehát 155-ösről szavazunk elektronikusan. Lezárom a szavazást. 33 igen, 17 nem, mellett 160-as következik mellette, ellenet tartózkodik, elfogadtuk. 162-es mellette, nem, az oka fogyott. 163-as mellette ellene tartózkodik, elutasít. 164 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 165 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 167 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 169 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 170 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 23-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 24-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 30-as módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Egyes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 31-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 1-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 35-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 2-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 36-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 38 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 4-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 40-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 41 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 57-es módosító. 57 mellette Elnézést, mondja az elnök asszony, 55 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 37-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 7-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 62-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 8-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most megnyitom a módosított szöveggel kapcsolatos szavazást, úgyhogy megnyitottam, most pedig lezárom. 47 igen, 4 nem, egy tartózkodás mellett a jogalkotási állásfoglalásról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Tessék. Lezárom a szavazást. 43 igen, 6 nem, egy tartózkodás mellett. Az intézményközi tárgyalásokról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 39 igen, 8 nem, egy tartózkodás. Úgyhogy gratulálok a kollégának. Kiváló eredmény született. A következő téma a Bütikofer jelentés. Egy ügyrendi kérdés, tessék. Az 56-os kompromisszummal kapcsolatban az ALDE visszavonná a nevét erre, nem mögül, a kompromisszum mögül ki hátrálnánk. Titolo 1. Most pedig folytassuk akkor. Tehát az egyes cím mellette ellene ellenőrizzük. Tehát egyes cím, elektronikusan megnyitom a szavazást. OD egyes cím. A szavazást megnyitottam. Most lezárom a szavazást. 20 igen, 29 nem, tehát elutasítottuk. Rátérünk a kettesre, illetve hármas preambulum bekezdés mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. A hármas mellett ellene tartózkodik, illetve 4, 5, 6 egyben mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, hetes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, nyolc mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, kilences mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, tíz mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, tizenegy mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, tizenkettő mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, tizenhárom és tizennégy egyben mellette ellene tartózkodik, azt hiszem, hogy elfogadtuk, de elektronikusan ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 28, 19 arányban elfogadtuk. 15 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 16 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 17 mellette ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. 18 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodó, elfogadtuk. 20-as mellettem ellene, tartózkodó, elfogadtuk. 21 mellettem ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 22-es, két részben, első rész mellette ellene tartózkodó, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 23 mellette ellene tartózkodik, Rendben, ellenőrizzük, tehát elektronikusan szavazunk a 23-asról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 31-18 arányban. 24 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Szerettem volna javasolni, hogy a 25-től a 40-esig egy tömbben szavazzunk, ezek mind a előadó módosítói. Tehát 25-től 36-ig szeretnénk egyben szavazni. Egyet értenek? Van ellenvetés? A 25-35 közöttig egyben szavazással kapcsolatban, amennyiben nincs, akkor megyünk egyenként, 25 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 26 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 27 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 28 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 29 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 30 mellette ellene kitartózkodik, elutasítottuk, 31 mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 32 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 33 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 34 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 35 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 36 mellette ellene kitartózkodik, ellenőrizzük. Tehát elektronikusan szavazunk, a 36-osról megnyitottam a szavazást. Lezárom a szavazást. 26-27 arányban elutasítottuk. 37 mellette, ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk. 38 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 39 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 40 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 8 Rubik mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 51 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 52 mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. 52-es tehát, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 29-21 arányban elfogadtuk, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 55 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 11 mellette ellene tartózkodik, tehát ellene. Ki tartózkodik, elutasítottuk. Ellenőrizzük a 11-est. Lezárom a szavazást. 24, 30 nem, elutasítottuk. 66 mellette, ellenem tartózkodik, elfogadtuk. 67 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 68 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 71 mellette, ez részenként, első rész mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Azt hiszem, de ellenőrizzük. Tehát 71 egyes rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 30 igen, 22 nem, elfogadtuk. Második rész következik mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 72-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 85 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 97 két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodik. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük. Tehát második rész, a 97-es második része, lezárom a szavazást. 31-22 arányban elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 111 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tízes mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 126 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 18 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 140 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 143 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 11-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, el, elfogadtuk. 13 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 162 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 165 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Igen, ellenőrizzük, tehát a 22-esről elektronikusan szavazunk, megnyitottam a szavazást. Lezárom a szavazást. 38-16 elfogadtuk, tehát 3-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 4-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette, de nem. Itt két négyes van, a regi négyes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. És jön a 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 177 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 177 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 180 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 15-ös kompromisszum mellette ellen tartózkodik, elfogadtuk. 185 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 187 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtok. 18-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtok. 199 mellette ellene tartózkodik, elfogadtok. 19-es kompromisszum. 198 mellette ellene tartózkodik, elfogadtok. 199 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 19-es mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 202. Ellenőrizzük, de a 19-es kompromisszumot. Tehát megnyitom a szavazást. A 19-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. 31-19 arányban Elfogadt. 202. 202 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 209 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 210 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 214 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 215 mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 34 mellette, NB mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 224 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 29 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 23-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 242 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 244 mellette. Nem, a 242-t ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 25 igen szavazat, 28 ellenszavazat mellett elutasítottuk. 246 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25 imkó mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 16 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 258 mellett és 257 együtt. Nem, csak 258 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük a 258-ast. Parancsoljanak, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 32-21 arányban elfogadtuk. 26-os kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 27-es kompromisszum mellette. El, igen? Igen, Bütikofer úr? A 257-ről nem szavaztunk. de hogyha elfogadtuk az előzőt, akkor ez, erről már nem kell szavazni, és Bütikofer úr is egyetért. Jó. Akkor következik a, a 26-osról, tehát szavaztunk, jön a 27-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 13 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 28-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 271. Második rész mellette el... Csak a második részről szavazunk a 271-ben. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 27. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 275. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 276. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 29-es kompromisszum mellette 29-es kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 281 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 283 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 284 mellette, ellene, tartózkodás. Úgy tűnik, mintha elfogadtuk volna, de azért ellenőrizzük. A 284-esről megnyitom a szavazást. Lezárom. 34-17 arányban elfogadtuk. 286 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 287 első rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Más, 287 második rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 288 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 289 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 30-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 2, 90 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 19 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 17 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 31-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22 mellett, két részben első rész, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 23 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26 részenként szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 301 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 302 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 3-3 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 304 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Há, lehet, hogy elutasították a 304-est. 304-est ellenőrizzük elektronikusan. Lezárom a szavazást. 34-20 arányban elutasítottuk. 306 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 307. Öt részben szavazunk. Első rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Harmadik rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Negyedik rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ötödik. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 32-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 33 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 324 mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 33-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 330 részenként első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 331 mellett, két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 332 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 333 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 334 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 335 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 34-es kompromisszum a mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 37-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 340 két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész emellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 341 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 342 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 343 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 344 mell részenként szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 345 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 38-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 39-es kompromisszum mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 352 mellette ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 353 mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 40-es kompromisszum mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 355 mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 41-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 358, részenként szavazunk, első rész, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, második rész, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 42-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 359 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 364 mell részenként első rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 43-as kompromisszum mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 62-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 369 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 370 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 371 mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Adjunk asszonynak egy esélyt. Lezárom a szavazást. 20-32 arányban elutasítottuk. 372. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 373 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 374 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 377 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 378 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 379 mellette, ellene, tartózkodás, elfog, elutasítottuk. 44-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig egyes az EMPL bizottságtól részenként. Első rész mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. Második rész. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 384 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 385 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 45-ös hát kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 4-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 392 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 46-os kompromisszum mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 399 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 402 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 47-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 406 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 407-es részenként első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 48-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 49-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 50-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 51-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 424 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 52-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 429 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 430 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 53-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as envi mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 54-es kompromisszum. Elnézést, mondja az elnök asszony, a 20-as módosító oka fogyottá vált, úgyhogy a szavazás érvénytelen. 54-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 452 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 453 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 55-ös kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 56-os kompromisszum, amiből az ALDE kihúzta magát, mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. Az 56-os kompromisszumról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Lezártam a szavazást. 41-8 arányban három tartózkodás mellett elfogadtuk. 57-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 58-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 59-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 486 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 60-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 494 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 495 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 496 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 497 mellette, elle, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 498 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 499 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 500 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 61-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 506 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 507 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 509 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Záró szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 45 igen szavazattal, 5 ellenszavazat mellett és 5 tartózkodással elfogadtuk. Gratulálok a jelentéstevőnek. Tovább lépünk a következő jelentésre. Valján asszony jelentésére. 12-es módosító mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 3-as mellette. Részenként szavazunk. Első rész mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 13-as, 14-es módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 15 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 4-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 5-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 7-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 2-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Záró szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 50 igen szavazattal, egy ellen szavazattal és három tartózkodás mellett elfogadtuk. Gratulálok a jelentéstevőnek. Következik a Vittorio Prodi jelentés. 4 e 5 assieme. A 4-es és az 5-ös együtt mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egy blogban a budget 7-esről 8, 9 és 3 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük ezt. 7, 8 és 3. 7, 8, 9 és 3 a Költségvetési Bizottság részéről. Lezárom az elektronikus szavazást. 34 igen, 18 ellenszavazat mellett elfogadtuk. 31 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 10 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Envi 18 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 37-38-as módosítók együtt mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 73-as módosító. Nem. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Budget 13 mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 142 mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 42 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 43 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 44 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 45 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 47 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 60-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Budget 4 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kompromisszumos 3-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 67 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 71. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 72. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 74. Nem. A 70-es soka fogyottá vált, úgyhogy arról nem szavazunk. 71, 72. 74-es jön mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Az így elfogadott, módosított szövegről szavazunk most. Megnyitom a szavazást, és le is zárom. 49 igen szavazattal, egy ellen szavazattal, három tartózkodás mellett elfogadtuk. Most a jogszabálytervezetről szavazunk mellette. El, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 50 ellenszavazat, két tartózkodás mellett elfogadtuk. A szá tárgyalásokról való szavazást megnyitom. Lezárom. 49 igen szavazat, két ellenszavazat és egy tartózkodás mellett ezt is elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Alla. Most pedig folytassuk a az Ulfskog jelentéssel. Ancora due, eh. per cui... Még kettő szavazás van hátra. Első kompromisszum mellette ellenet tartózkodik, elfogadta. Eh, hatos mellette ellenet tartózkodik, elfogadó. Kettes kompromisszum mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 16-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 5-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 18-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 23-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 24-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellen tartózkodik, elfogadtó, 25-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 34-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 35-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 30 38-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 39-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 42-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette ellene, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 48-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 49-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 50-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 51-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Jó rendben ellenőrizzük akkor az 51 es telefonikusan. Kiúza! Lezárom a szavazást, és megállapítom, hogy az 51-est elfogadtuk 31-22 arányban. 52-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 53-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 54-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 55-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Zárószavazás, elektronikusan megnyitom a szavazást. 51. Lezárom a szavazást 51-1 arányban. Meg szavaztuk, gratulálunk az előadónak, és folytassuk a következő jelentéssel, ami a Bentsten jelentés. 35-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 37-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 40-es. A hármas kompromisszumot ellenőrizzük elektronikusan, hogy itt ma szó az el. Chiusa. Lezárom a szavazást. 35 -e mellette, 17-en ellene, elfogadtuk. 40-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 41-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 45-ös mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 46-os mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 47-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 3-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 49-es mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 4-es és 50-es megegyeznek, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 53-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 54-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 55-ös mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 56-os mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 57-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 58-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 59-es mellette ellene tartózkodunk, nem fogadtuk el. 60-as mellette, ellene, tartózkodik, nem fogadtuk el. 5-ös mellette, ellene, tartózkodik, nem, elfogadtuk. 61-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 63-as mellette, ellene, tartózkodik, nem fogadtuk el. 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 70-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 71-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 72-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Ellenőrizzük a 72-est, parancsoljanak, megnyitom a szavazást. Chiuso. 18. Lezárom. 18 mellette, 29-en ellene. 4 tartózkodás, mert nem fogadtuk el. 73-as mellette. Ellene. Tartózkodik. Bocsánat. 73-as még egyszer mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 74-es mellette. Ellene. Tartózkodik, nem fogadtuk el. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 76, csak a második rész mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 77-es mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 80-as mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 81-es mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 82-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 9-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 83-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 11-es, 10-es és a 87-es megegyezik, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 88-as mellette ellene nem fogadtuk el. 87-es mellette ellene nem fogadtuk el. 11-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 89-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 90-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtok el. 81, 91-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtok el. 92-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtok el. 12-es mellette ellene elfogadtuk. 93-as mellette ellene elfogadtuk. 94 mellette ellene nem fogadtuk el. 95-ös mellette, ellene nem fogadtuk el, 96-os mellette, ellene nem fogadtuk el, 97-es mellette, ellene nem fogadtuk el, 15-ös respinto, 16 16-os mellette, ellene elfogadtuk, 17-es mellette, ellene nem fogadtuk el. 18-as mellette, ellene, nem fogadtuk el. 19-es mellette, ellene, nem fogadtuk el. 20-as mellette, ellene, elfogadtuk. 21-es mellette, ellene, nem fogadtuk el. 22-es mellette, ellene, nem fogadtuk el. Egyes kompromisszum mellette, ellene. Elfogadtuk. 25-ös mellette, ellene. Nem fogadtuk el. 26-os mellette, ellene. Nem fogadtuk el. 27-es mellette, ellene. Elfogadtuk. 28-as mellette, ellene. Nem fogadtuk el. 29-es mellette, ellene nem fogadtuk el. 30-as mellette, ellene, nem fogadtuk el. Kettes kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. A 13-as mellette, ellene, nem fogadtuk el. A 14-es mellette, ellene, nem fogadtuk el. A zárószavazás elektronikusan parancsoljanak. Voto chiuso. Lezárom a szavazást. 34 favore. 34 mellette, 15-en ellene, kettő tartózkodás mellett megszavaztuk. Gratulálunk az előadónak. Passiamo all'ultima votazione. Utolsó szavazás következik. Legalábbis a délelőtt utolsó szavazás. L'ultima votazione della mattinata. A délelőtt utolsó szavazása. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egyes mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Ötös. Ötös mellette, ellene tartózkodik el, nem fogadtuk el. Hatos mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Hetes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 8-as mellette ellene elfogadtuk. 9-es mellette ellene elfogadtuk. 10-es mellette ellene el, nem fogadtuk el. 11-es mellette ellene elfogadtuk. 12-es mellette ellene elfogadtuk. 13-as mellette ellene elfogadtuk. Második kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es mellette ellene elfogadtuk. Hármas kompromisszum. Tizennégyest ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. 24 a favore, 27 contro. 24 a mellette, 27 ellene elutasítottuk hármas kompromisszumnál jártunk mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 22-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 23-as mellette, ellene, elfogadtuk. 24-es mellette, ellene, elfogadtuk. 25-ös mellette, ellene, elfogadtuk. 26-os mellette, ellene, elfogadtuk. 27-es mellette, ellene, elfogadtuk. 28-as mellette, ellene, elfogadtuk. 29-es mellette, ellene, elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 34-es mellette, ellene elfogadtuk 35-ös mellette, ellene elfogadtuk 36-os mellette, ellene elfogadtuk 5-ös kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 39-es mellette ellene elfogadtuk, 40-es mellette ellene elfogad, nem fogadtuk el, 41-es mellette ellene elfogadtuk, 42-es mellette ellene elfogadtuk, 6-os kompromisszum mellette ellene elfogadtuk, 50-es mellette ellene elfogadtuk, 51-es mellette ellene elfogadtuk 52-es mellette, ellene elfogadtuk 53-as mellette, ellene elfogadtuk 54-es mellette, ellene elfogadtuk 7-es kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk 8-as kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk 63-as mellette, ellene elfogadtuk 64-es mellette, ellene elfogadtuk 65-ös, mellette ellene elfogadtuk 66-os, mellette ellene elfogadtuk 67-es, két részben, első rész mellette ellene elfogadtuk, második rész mellette ellene elfogadtuk. Rendben, ellenőrizzük a második részét. A 67-es módosító indítványnak megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. 36 a mellette, 15-en ellen elfogadtuk. 68-as mellette ellene elfogadtuk. 69-es mellette ellene elfogadtuk. 70-es mellette ellene elfogadtuk. 71-es mellette ellene elfogadtuk. 73-as mellette ellene elfogadtuk 74-es, a 73-as persze ellenőrizzük elektronikusan, miért is ne. 11 emellett a 35-en ellenek, két tartózkodás, köszönöm, már fogadtak el, 74-es három részben, első rész mellette, ellene, elfogadtuk második rész mellette, ellene elfogadtuk. A második részt ellenőrizzük elektronikusan. Lezárom a szavazást. 30 a mellette, 20 ellene elfogadtuk. Harmadik rész következik mellette, ellene nem fogadtuk el. 9-es kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk. 81-es mellette, ellene, elfogadtuk. 79 mellette, ellene, elfogadtuk. 80-as mellette, ellene, elfogadt. Nem fogadtuk el, bocsánat, 82-es mellette, ellene, elfogadtuk 83-as mellette, ellene, elfogadtuk 84-es mellette, ellene, elfogadtuk 85-ös mellette, ellene elfogadtuk 86-os mellette ellene elfogadtuk 87-es mellette ellene elfogadtuk 88-as mellette ellene nem fogadtuk el 89-es mellette ellene elfogadtuk 90-es mellette ellene elfogadtuk 91-es mellette ellene nem fogadtuk el. Záró szavazás elektronikusan. Chiusa. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást, 38 a mellette, 7 ellen, egy tartózkodással megszavaztuk. Gratulálunk az előadónak ezzel a visz végéhez a szavazásoknak Köszönöm mindenkinek az együttműködést, mára ennyi. se volete lasciamo minuti dai riprendiamo i nostri lavori se colleghi Folytatjuk a munkát. Kérem szépen, hogy foglalnak helyet kollégák, azok, akik a munkánk hátralévő részében részt fognak venni. Kérem, hogy üljenek le. Köszönöm szépen. Marita Ulskog kapja meg a szót elsőként, aki a délelőtti első jelentésünket be fogja mutatni. Tengeri szállításból eredő széndiokszid kibocsátások monitorozása, jelentése és ellenőrzése, valamint az 525-2013 EU rendelet módosítása Marita, várjunk egy kicsit, hogy mindenki ki tudjon menni. Majd akkor folytatjuk. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Tudjuk, hogy a nemzetközi tengeri szállítás kivételt képez a széndiokszid kibocsátási célok terén. A bizottság azt ígérte, hogy visszatér majd erre a kérdéskörre betartotta az ígéretét, úgyhogy megszületett egy rendelettervezet, amely célja a monitorozás, jelentés és ellenőrzés a tengeri szállításból eredő széndiokszid kibocsátások ellenőrzése. Nagyon jó, hogy elkészült ez a javaslat, és létfontosságú intézkedésekre tesz javaslatot. ebben a formában szeretnénk a kibocsátási célokat teljesíteni, és kiterjeszteni ennek a szabálynak a hatáját a tengeri szállításra. Az elnökasszony csendet és rendet kér az ülésteremben. Szükség van eszközökre, annak érdekében, hogy a széndiokszid kibocsátás ellenőrizhető legyen, és a célokat be tudjuk tartani. Szeretnénk esélyt adni erre Hogyha nincsen nemzetközi megállapodás a tengeri szállításból eredő széndiokszid kibocsátásra, akkor az Európai Bizottságnak a feladata, hogy jogalkotási javaslatot készítsen ebben a témában. Legkésőbb 2015-ig ez volt a megállapodás. És van egy időütemezés a bizottsági javaslatban a rendelet hatályba lépésére. a rendelkezések életbelépése határidőhöz kötött. Szerintem ez túl lassú, gyorsabban kell cselekednünk. A Varsói éghajlati csúcs egyértelművé tette, hogy az ambíciózus célokból nem engedhetünk. Sőt, előbbre kell hoznunk a betartásukat, mert sürget a feladat. Tehát az a bizottsági javaslat, hogy a több mint 5000 tonnás halászhajók mentességet kapjanak a szabályok alól. Én nem látok erre okot, úgyhogy én a kivétel törlését javaslom. Úgy gondolom továbbá, hogy a rendelet olyan módszertant kellene, hogy ösztönözzön, amely máshol már bevált, és drámai módon képes lenne csökkenteni a kibocsátásokat. Az érintett hajók azt gondolom, kötelezhetők a kibocsátások csökkentésére. Jó lenne, hogyha a bizottság arra tenne javaslatot, hogy a kiválasztott és ellenőrzendő széndiokszid kibocsátás az a hajók mérési feladatkörébe tartozzon, közvetlen és közvetett eh, értékeket tekintve is. Megadom az árnyék előadóknak a szót. Sem se eh, sporočevalko uh, pri tem, ko je dejala, da mora prevzeti. Egyetértek az előadóval, amikor úgy fogalmaz, hogy a feladat részben, illetve a kibocsátások felelőssége részben a lég, illetve a tengeri közlekedési eszközökre tartozzon, a közlekedési módusokra. És így kelljen ellenőrizni. De a prioritás, ahogy hallottuk az előadótól, szerintem is egy nemzetközi megállapodás, vagy legyen legalább ágazati megállapodás. Varsóban a parlamenti delegáció jelenlétében az ICAO-val is folytatunk megbeszélést, az a légi közlekedést szabályozó testület, és az ICAO-nak nem sikerült előre lépni az utóbbi években, az a régi ígéreteket halljuk újra és újra. Elő, az előadóval egyetértek, 2015 tényleg fontos, és addigra ki fog derülni, hogy milyen mértékben tudjuk világméretűvé tenni ezeket a megállapodásokat, e, vagy mennyire kell egyoldalú lépéseket tennie az uniónak, és akkor a következő kérdés, hogy mennyire lehetnek ezek ambíciózusak. Tehát számomra nagyon fontosnak tűnik, hogy tisztázzuk, melyik irányba szeretnénk előrelépni. De ugyanakkor ne kapkodjunk a frakcióm nevében a következőt szeretném elmondani. Mi azt támogatjuk, hogy hatékony, egyszerű rendszer összpontosítson a fő célkitűzéseknek a teljesítésére, anélkül, hogy túlzott adminisztratív terheket rónánk az ágazat szereplőire. Máskülönben az energetikai céljainkat egyértelművé tisztává kell tenni, és nem szabad földarabolni, fölaprózni az erőfeszítéseinket. Tehát a lényeg a széndiokszid kibocsátások ellenőrzése. Kérdés, hogy az első szakaszban hogyan tudnánk egyéb paramétereket is bevonni a jelentéstételi körbe. Máskülönben nem tudjuk elérni a kitűzött céljainkat. az egyéb gázkibocsátásokra való kiterjesztésre gondolok. Én azt gondolom, hogy ez nem segíteni elő a célt. Jag kommer liksom rapportören att hålla mitt, mina, mitt inlägg på svenska. Igen. Egyetértek az előadóval. Én is védő szeretném elmondani a véleményemet. A fő témakörökben azt hiszem egyetértünk a nemzetközi tengeri szállításból eredő széndiokszid kibocsátás véleményem szerint is csökkenthető. Mindkét vonatkozás fontos a nemzetközi eh, tengeri szállítás, illetve közlekedés szempontjából, valamint a kikötők és a sűrűn lakott területek egészsége szempontjából is. A tengeri szállítás erős hatással jár a nagy kikötőkre, hiszen ezek körül nagy városok is találhatók. Tehát ebben az értelemben ez egy nemzetközi megállapodással szabályozandó terület, figyelembe véve, hogy más kibocsátási értékek is érintik ezeket a sűrűn lakott nagyvárosi területeket. És kialakultak már egyéb célrendszerek. Én úgy gondolom, hogy az IMO eh, szint meghatározása és mérése lenne a a legjobb. Ez azért nehéz feladat, mert az éghajlatváltozásra visszahat a tengeri szállítás, csak mondjuk a balti eh, tengeren nehéz érvényesíteni. Erősen szennyezett az a eh, régió, amelyet én képviselek. Tehát úgy gondolom, hogy legfőbb ideje lenne, hogy megállapodjunk végre valamiben. És ez gyakorlati kérdéseket vet fel hogyan lehet végrehajtani a rendszert, ez a kérdés. Milyen mértékben tudják elfogadni a partnerek. Hogyha további administratív terheket ró ez rájuk, akkor kérdéses, hogy el tudjuk elérni a kitűzött célokat. Tehát olyan gyakorlati és megoldásra van szükség, amely működőképessé teszi a rendszert. Egyértelmű, hogy a tengeri közlekedést, szállítást ebbe be kell vonni. Szeretnénk az IMO-hoz a lehető legközelebb álló szabályozást alkotni. De hogyha azt nézzük, hogy ez hogyan hajtható végre, akkor az érintettekkel is egyeztetnünk kell. Egyrészt világos szabályokra van szükség, másrészt arról is szólnunk kell, hogy itt a szakbizottságban mit tehetünk annak érdekében, hogy a rendszer optimálisan valósuljon meg. És ezt a párbeszéd szolgálja, konkrét javaslatokat kell alkotni. Egyetértek az előadóval. Elnök, köszönöm szépen. Én úgy látom, hogy az árnyék előadók nem kérnek szót, Ódi úr észrevételt szeretne tenni? Igen, akkor megadom a szót. Köszönöm szépen. Én nem vagyok szakértője ennek a témának, de úgy gondolom, hogy óvatosnak kell lennünk, európaiként, ne komplikáljuk túl a dolgokat, tehát legyen követhető a rendszer. A tengeri szállítás a legkevésbé kibocsátó terület, tehát ez egy meglehetősen fejlett közlekedési, szállítási terület, és tulajdonképpen az európai zászlók alatt hajózó hajó állomány, az nem növekszik, tehát legyünk körültekintők az érintettekkel való egyeztetésből az derül ki, hogy a nemzetközi hajózási szervezet képes egy egyezményt létrehozni. Kevésbé bonyolult módon, hasonlóan a közúti szállításhoz, és így tovább. Tehát a részünkről fennáll a bürokrácia bevezetésének a veszélye, tehát ezért gondolom, hogy ezt el kellene kerülni. A lényeg az, hogy a széndiokszid kibocsátás ellen kell harcolnunk, de nem hiszem, hogy ezt bürokráciával és felügyelettel kellene a tengereken megteremteni. Tehát a, a cél, még egyszer mondom, az, hogy kevesebb legyen a széndiokszid kibocsátás. Grazie, la parola all'onorevole Vittorio Prodi. Köszönöm szépen, Vittorio Prodi. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az a meggyőződésem, hogy az eljárásokat egyszerűsíteni kell. Azt kell biztosítanunk, hogy a kibocsátási értékek szabályozottak, mégpedig a kibocsátási ponton, tehát ahol a környezetbe kikerülnek ezek az anyagok, ott kell szabályozni. Mégpedig piaccal összeegyeztethető módon. Ezt nyilvánvalóan monitorozni is kell, de egyszerű módon. És egy ilyen rendszert kellene kialakítani és bevezetni, hogy ezeket az ismérveket teljesítsük. Az azt jelenti, hogy a foszilis üzemanyagokat megfelelő szinten ellenőrizni, felügyelni kell, és a kibocsátási követelmények betartását is biztosítani kell. Elnök, Köszönöm szépen. A bizottság képviselőjének adom meg a szót, hogy válaszoljon az észrevételekre. <laughs> Thank you very much, uh, Mr. Chair, and Köszönöm. Hölgyeim és Uraim, szép jó reggelt kívánok. Először is az Európai Bizottság nevében szeretnék köszönetet mondani az előadónak. A jó építő jellegű véleménytervezetért, úgy véljük, hogy ez nagyon sokat segíthet abban, hogy előre mozdítsuk a tárgyalásokat itt a házban és a tanácsban a tagállamokkal e témában. Mielőtt végigmennék a előadó által felvetett pontokon, szeretnék tisztázni valamit. A globális emisszió 3-4%-át a hajózás adja. Európában ez kb. 4%-os ez az arány. Ez nem, lehet, hogy nem tűnik soknak, de a nagyipari ágazatokkal összehasonlítva láthatjuk, hogy évi 180 millió tonna széndiokszidról beszélünk, ez például több, mint a cementipar, a vegyipar, vagy az olajfinomít gyártásból származó szindoxid kibocsátás, tehát jelentős emisszióforrás a hajózás, ami a sajátosság ennek az ágazatnak ez az, hogy ilyen e, e, úgynevezett e, könnyen elérhető gyümölcsek vonzóak a fán. Mit jelent ez? Azt, hogy az emissziót nagyon könnyen csökkenthetjük, mindössze azáltal, hogy a hajók energiahatékonyságát javítjuk. Ez akár 25-75 százalék is lehet, ez valóban óriási. Even considered cost effective, meaning that the necessary... ez költséghatékony is, mert a beruházásokat a megtakarított üzemanyagból bőven megtérülnek, ez más ipari vagy közlekedési ágazatban soha nem látott helyzet, hogy ilyen sokat lehet megtakarítani ilyen viszonylag kis befektetéssel, amely ráadásul gyorsan megtérül. Az Európai Bizottság nyilatkozatában lefektetett stratégiát, ha megvizsgáljuk, akkor láthatjuk a középtávú ambíciónk az, hogy piaci alapú csökkentést érjünk el. Ez más ágazatokban már sikerrel járt ez a megközelítés. Az hatékonysági normákról nemzetközi szinten folynak a tárgyalások, óriási potenciál lehetőség rejlik ebben. Ezekhez új fejlesztésekre van szükség. Az IMO-ban, a Nemzetközi Tengerhajózási Szervezetben amerikai partnereink azt javasolták, hogy szakaszosan közelítsünk a kérdéshez. MRV-nek eh, nevezzük ezt. Itt Európán-amerikai barátaink egyszerűen adatgyűjtésként szokták ezt nevezni. Az hajók eh, üzemanyag hatékonyságát eh, megvizsgáljuk, hogyan lehet javítani, és konkrét célokat tűzünk ki a harmadik szakaszban talán hosszabb távon keményebb piaci alapú intézkedéseket is meglebegtethetünk. Az IMO több tagállama is üdvözölte ezt a javaslatot, nem csak az úgynevezett nyugat világból, lehet, hogy kicsit óvatos, de mégis pozitív reakciókat kaptunk Szingapurból, Panamából, Libériából, vagy akár Kínából is, akik érdeklődést mutattak az iránt, hogy a hatékonyságot hogyan növelhetnénk, hiszen ezzel mindenki csak nyer, és az említett országok lobogója alatt igen komoly flották hajóznak, és hát főként az érdekelt őket, hogy akár többet is megtakaríthatnak, mint amit befektetnek. Az új nemzetközi fejlemények tükrében az Európai Bizottság meggyőződése, hogy 2008-as energia és éghajlat csomag keretében kapott mandátumunk feljogosít bennünket arra, hogy a hajózásból származó széndiokszid kibocsátás csökkentés érdekében intézkedésekre tegyünk javaslatot. Körültekintően kívánunk eljárni. Először is a MRV, tehát a Monitoring, Reporting and Verification adat gyűjtés eh, az első stádium, a nemzetközi eh, partnereinkkel eh, együttműködve persze, már csak azért is, mert a hajózás talán a legnemzetközibb jellegű ágazat, és sokkal hatékonyabban tudunk nemzetközi szinten bármit is tenni. Amennyiben erre lehetőség mutatkozik, amennyiben nem, akkor értjük az előadó aggodalmát, hogy nem ülhetünk örökké ölbetett kézzel, várhat, nem várhatjuk örökké, hogy szánkba repüljön a sült galamb. Lehet, hogy EU szinten már korábban valamit tennünk kell. Ugyanakkor az Európai Bizottságnak meggyőződése, hogy az IMO-nak nemzetközi tengerhajózási szervezetnek kell még egy kis időt adnunk arra, hogy valahova jussanak ezek az elkezdődött egyeztetések. A 2015-ös határidő lehet, hogy túlságosan ambíciózus e tekintetben. Lássuk a többi felvetést. It's important to underline that the, one of the main ideas of this proposal is to have a very lean approach, which puts... Minél uh, uh, bürokrácia mentesebb megközelítést szeretnénk alkalmazni a kérdekében, hogy a már meglévő, az ágazatban már meglévő dokumentumokat, technikákat alkalmazzunk, például a széndiokszid kibocsátást tudjuk úgy figyelemmel követni, hogy a, a hajónaplókban e, e, regisztrált üzemanyagfogyasztást e, vonatkozó adatokat gyűjtjük be, ezt már most is e, naplózniuk kell, 5 évre, évre meg kell az adatokat őrizni, tehát ez igazán költséghatékony megoldás lenne. Ugyanakkor vannak ennél jóval fejlettebb módszerek is, ahhoz, ehhez azonban berendezésekre van szükség, hogy konkrétan mérjük a mérőberendezésekre a széndiokszid kibocsátást, vagy a hajók pontos üzemanyag fogyasztását e, mérjük. Ez 50 ezer eurótól akár 100 ezer euróig is terjedhet a beruházás e, vagy a befektetés nagysága, hogyha közvetlenül akarjuk mérni ezt. Úgy érezzük, hogy eh, ennél sokkal költséghatékonyabb megoldások is vannak, mint említettem, a hajónaplóból gyűjtjük be az adatokat. A hatállyal kapcsolatban a javaslatunk az, hogy a javaslat hatáját a legnagyobb kibocsátókra korlátozzuk. Az eh, bruttó 500 ezer tonna alatti hajók az emissziónak egy nagy elhanyagolható részét adják és ez adja a flotta számszerűleg a hajók 40-45%-át. Szerintünk ez megfelelő határérték a határ tekintetében. Természetesen ez nem csak technikai, hanem politikai jellegű kérdés is, és vannak érvek amellett is, hogy harmonizáljuk eh, a javaslat hatáját a nemzetközi egyezményekkel, és akkor a 400 tonna ez 400 bruttó tonna jobb határ lenne. A jelenlegi javaslatunkban emissions of the fleet, not really substantial, and um, on top of it, uh, fishing vessels, or for fishing vessels the enforcement is a bit more shallow. A halászhajók esetében uh, itt mindösszesen egy két tucatnyi hajóról lenne szó a, a, a tízezeres nagyságrendből, és ez a feladat, az elnőzés itt a, a kikötői hatóságokra hárulna. Azt hiszem, hogy többé-kevésbé ezzel lefettem a felvetett pontokat. Köszönöm szépen! ezt a kimerítő és teljes előadást, most pedig a jelentéstevőnek adom vissza a szót. Köszönöm szépen! És köszönöm Jordan Johansen és Prodi képviselőtársaimnak is a konstruktív javaslataikat. Azt hiszem egyszerű lesz közös megegyezésre jutnunk és szerintem komolyan tudunk majd haladni együtt. Végül azt szeretném elmondani, hogy ez Nemzetközi Tengerészeti Szervezet folyamata egy ilyen ernyő folyamat, de hát nem várhatunk a világ mindörökké, hanem nekünk most kell meghozni ezeket az intézkedéseket. És ez világosan mutatja szerintem azt, hogy milyen drámaiak a széndiokszid kibocsátások a kikötőkben, amit a bizottság is mondott, ebből ez kiderült. A cementiparban, ahogy a bizottság mondta, amely talán hasonló lehetne a széndiokszid kibocsátás tekintetében, és komoly problémákat is felvet, különböző európai területeken, illetve világszerte problémát is okoz ez az ágazat. De nem vonhatjuk meg a vállunkat, és nem söpörhetjük az egész problémát a szőnyeg alá. A jelenlegi helyzet nem folytatódhat. Úgyhogy az óvatosság elvét kell, az elővigyázatosság elvét kell alkalmaznunk. Óriási lesz a probléma, ha túl sokáig várunk. És szerintem ez a javaslat kifejezetten óvatos, ahogy ezt mások is mondták. nincs annyi rengeteg hajá, hajónk európai zászló alatt. Tehát ez a rendelet igazából nem is vonatkozna túl sok hajóra. Tudjuk azt, hogy sokan más zászlóhajat alatt hajóznak, és olcsóbb legénységet toboroznak, ezt is érdemes lesz megvitatni. A bizottság szeretném, hogyha megmagyarázná, hogy miért nem vették be a 5000 bruttó tonna űrtartalom feletti haja, halászhajókat a rendelet hatája alá. Szerintem ezt semmi nem indokolja, és szerintem ezzel nagyon korlátozottá teszik a rendelet hatáját. Nagyon fontos, hogy olyan szabályokat hozzunk, amelyeket a gyakorlatban is lehet alkalmazni. Mindenki felismeri, hogy szükség van erre. Ideje végre megnyomni a gombot, és elindulni az úton, egy olyan rendszert bevezetni, amely működőképes, és ami lehetővé teszi, hogy ambiciózus céljaink legyenek, és olyan intézkedéseink, amelyek révén komoly előrehaladást érünk el a tengeri szállításban. Elnök, köszönöm szépen mindenkinek, aki részt vett ebben a vitában. November december végéig lehet módosítókat benyújtani. Most pedig a fedélzeti elsegélyhívó rendszerek kiépítéséről fogunk vitázni. Valán asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, elnök asszony. Ez a javaslat tervezet az fedélzeti e-segélyhívó rendszerek kiépítéséről szól, és kapcsolódik az Európa egészére kiterjedő szolgáltatáshoz. Arról lenne szó, hogy egy automatikus e-segélyhívó legyen a járművekben. Ez egy páneurópai segélynyújtó rendszer kiépítése felé egy jelentős lépés lenne hozzájárulna a úti balesetekben bekövetkező halálesetek számának a csökkenéséhez, és jelentéstevőként teljes szívvel tudom támogatni ezt a javaslatot, amelyhez egyébként módosítók is érkeztek, és amely módosítók világosabbá teszik a szöveget. Például a definíciót, a harmadik felek által működtetett segélyrendszereket, illetve a telematikus platformot pontosítják. A jövőbeli járművek remélhetőleg egy alapvető beépített telematikai platformmal fognak rendelkezni, amelybe férhet egy elsegélyhívó is. Ha megfelelően pozícionáljuk a technológiát, vezeték nélkül rendszereket alkalmazunk, és összekapcsoljuk ezt a jármű ellenőrző és szenzor rendszereivel. Az intelligens közlekedési rendszerekről és telematikai platformokról egy külön rendelet fog rendelkezni. Úgyhogy ez a rendelet az ESG hívószámról csak az európai 112-es infrastruktúrán belül nyújtott segély, segítségnyújtásra vonatkozik. Egy nyitott hozzáférésű platform bevezetése jogszabályi vákum keletkezéséhez vezethetne, és megoszlana a felelősség. Ráadásul a 112-es segélyhívó rendszer működő képessé tétele elhalasztódhatna. Úgyhogy a bizottságnak szerintem legalább április 2 2014 áprilisa előtt egy olyan rendeletet kellene javasolnia, amely a hozzáadott értékkel rendelkező szolgáltatásokat szabályozná. Így tudnánk magas szintű szolgáltatásokat nyújtani a fogyasztóknak. Az harmadik felek által működtetett elsőgei hívó rendszer kell, hogy tudjon csatlakozni a 112-es rendszerhez, ezért ezeknek a definícióját egyébként megváltoztattuk. Mindazonáltal a fogyasztónak kell döntenie, hogy a 112-es rendszert vagy egy harmadik fél által működtetett választ. A harmadik felek által nyújtott szolgáltatások csak akkor engedélyezhetők a 112-es alapú mellett, hogyha a 112-es alapú mindig rendelkezésre áll, legalább, akkor, legalább biztonsági pufferként. És akkor, hogyha nem akadályozzák az elsegélyhívó rendszer páneurópai kialakítását. Maga a hívás, a berendezés és a hálózat, amely az információt továbbítja, illetve az információ fogadója nagyon fontos, hogy pontosan definiálva legyen. Ezért ezeket a definíciókat most pótoltuk. Ami a Galileo és az EGNOS műholdas rendszerekkel való kompatibilitást illeti, úgy gondolom, hogy a fogadó, illetve a műhold pozícionálása megfelelő legyen. Minden a delegált jogi aktusok által előírt követelményt most sorra kell vennünk, értékelni a rendszert és tesztelni. Ezért szerintem a rendszer beindítása június 26 előtt nem valósulhat meg. Elnök, köszönöm szépen. Parola a kolléga Bilé. Benet kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Természetesen az EPP részéről mi a fő elemeket támogatjuk a javaslatban. Mert ez nagyon kedvező a fogyasztók, az autóvezetők számára és az autóban utazók számára hogy általánosságban. Néhány észrevételt szeretnék tenni az eddig az előadó által előterjesztett módosításokkal kapcsolatban. Ami a harmadik felek által üzemeltetett vagy támogatott megoldásokat illeti, hogy ezek megfelelő alternatívák-e, ezügyben az előadó előterjesztette a hetes módosító indítványt, amelyben az e-segélyhívó rendszer definícióját kiterjeszti a 112-esen kívüli megoldásokra is. Ezt támogatja a néppárt, mert úgy gondoljuk, hogy egymás mellett élhetnek ezek a rendszerek. A az e-segélyhívó rendszer a 112-es mellett más megoldásokat is tartalmazhat, egyetértünk. Aztán a második, az úgynevezett beágyazott vagy integrált rendszereknek a kérdés, a mobiltelefonos technológiával. Tudjuk, hogy a mobil alapú technológiák lehet, hogy olcsóbbak a végfogyasztók szempontjából, bár természetesen előfordulhat, hogy nem elérhetők, illetve használatunk kívül vannak, vagy inaktívak. Hogyha a műszaki feltételeket teljesítik, akkor ez elfogadható lehet. Tudjuk az imkós, illetve a TRAN beli kollégáktól, az ő előadóik ezt az opciót lehetetlennek tartják. Hogyha a bizottság valamelyik képviselője itt tartózkodik, akkor majd utalhat erre, vagy elmondhatja, hogy a mobil alapú technológia működőképes alternatíva szerinte. A harmadik elem, elnök asszony, illetve az előadó szerint is a Galileo kérdéskör teljes mértékben rendelkezésre kell állnia, ezzel egyetértünk, és az előadó azt írja erről, hogy a működőképes szót tette be a szövegbe. Ez alapkövetelmény, teljes mértékben működőképesnek, elérhetőnek kell lennie, és talán érdemes lenne rendelkezni külön az átmeneti időszakról, hogy mi történjék az átmeneti idő ideje alatt. Végül, de nem utolsó sorban, kedves barátaim, az előadó a nyílt hozzáférési platformot és leírja a jelentésben, ezt rendezni kell, és ez nagyon fontos, hogyha a fedélzeti rendszer kiépült, minél előbb szeretnénk ezt természetesen, és hogyha már a helyén van a rendszer, akkor a plusz telematikai szolgáltatásokat a jövőben hogyan lehet hozzátenni, illetve hogyan lehet bővíteni. Tehát az alapvető érdekünk, hogy minél előbb üzembe állhasson, minél előbb kiépüljön, de hogyha ez gyorsan megtörténik, akkor ne legyen zárt, tehát legyen nyílt és bővíthető. Úgyhogy ezt tartsuk szem előtt, és a bizottság is erre tekintettel dolgozza ki részleteket. A 9-es preambulum bekezdésben explicite hazál, hogy hozzáférhető kell legyen, ingyenes, diszkriminációmentes, független szolgáltatók jelenlétét lehetővé kell, hogy tegye, illetve egy nyílt platform eh, az, amire szükség van. Ezzel mind egyetértünk, csak hogy lehet ezt a gyors kiépítéssel kombináltan elérni, eh, és elkerülni, hogy ez ne legyen egy zárt rendszer. Tehát a 9-es preambulum bekezdésben a bizottság a közép távon tulajdonképpen ezt javasolja. Úgyhogy a műszaki előírásokat, specifikációkat várnánk rövid távon a bizottságtól e tekintetben. Hát ez tényleg egy létfontosságú összetevője a javaslatnak, különösen mivel kötelező a bevezetés határideje. És az előadó 2015 júniusát jelöli meg kötelező működési határidőként, tehát ez talán egy kicsit nagyobb mozgásteret ad a platform nyitottságának a biztosítására. Tehát ennyit szerettem volna az előadó, illetve a bizottság felé jelezni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Prodi úrnak adom meg a szót, aki a szocialisták árnyék előadója nevében szól hozzá. Köszönöm, elnök asszony. Eh, ehm, Először is, ha megengedik, akkor egy olyan dokumentumból szeretnék eh, felolvasni, amelyet Mária Pirillo kérésére osztok meg önökkel. Ő nem lehet itt, ezért engem kért meg erre a nemes feladatra. A e hívó európai szintű harmonizált végrehajtása interoperábilis módon persze. 2005-ben javasolta ezt először az Európai Bizottság. A közlekedésben ennek végrehajtása prioritásnak számít. Hosszú konzultációs folyamatot követően az Európai Bizottság több javaslatot is letett az asztalra, annak érdekében, hogy az egységes európai e, eh, jobbáhagyási rendszert bevezessük az e-hívó 2015-től ennek részét képezi. Egyetértek a bizottság javaslatával, mert ez biztosítja, hogy a vészhívásokat megfelelően e, kezeljék a e, vészhívó rendszerekben az arany e, ura Elv. elv nek megfelelően. Fontos, hogy megbízható legyen ez az e-hívó szolgáltatás, és mindenki számára elérhető. Fontos, hogy ne lehessen ezeket e, az elhívó rendszereket mondjuk e, a gondosság hiánya miatt e, eltávolítani, vagy, vagy működés képtelenné tenni. Egyetértek az előadóval az ügyben, hogy az Európai Bizottságnak egy jogalkotási javaslattal kell előállni a jövő év végéig, annak érdekében, hogy az e-hívó platform létrejöjjön. Úgy vélem, ez a platform egy olyan vészhívó szolgáltatást vezetne be állami irányítás mellett, amely természetesen a személyes adatok védelmét is garantálja. Ennek az alkalmazásnak, még egyszer mondom, teljes hozzáférést kell biztosítania, eh, annak érdekében, hogy eh, az illetékes eh, közszervek a karbantartáshoz, javításhoz hozzáférést kapjanak. Ugyanakkor technológia perché eh, evidentemente eh, il... Fontosnak tartom ezt a technológiát, hiszen mondanom sem kell, hogy mennyi időt takaríthatunk meg egy, eh, egy beavatkozás esetén. Amikor baleset történik, rengeteg időt takaríthatunk meg ezzel a rendszerrel, és ez bizony életet menthet, élet és halál közt ez dönthet. és a balesetet szenvedettek egészségét semmiképpen sem kockáztatja. A Galileo program a GPS rendszerek újabb, legújabb generációját vezeti be. Úgy érzem, hogy ezt a két rendszert össze lehet kapcsolni, és nagyon pontos hely hely meghatározást tesz lehetővé. Ez különösen fontos, hogy gyorsulásmérők is beépítésre kerüljenek, amely jelezné a vészhívás során azt is, hogy mennyire valószínűleg mennyire súlyos baleset történt, hiszen a gyorsulás, illetve lassulás mérő tudná jelezni, hogy milyen gyorsan vesztett sebességéből az autó, illetve a centrifugális erőkre vonatkozó információt is tudnak közölni, és ebből már nagy biztonsággal következtethetni lehet a, a, arra, hogy például a jármű fejre felborult-e, fejrelte. Ez szerintem nagyon fontos a, a kivonuló számára. Köszönöm, kollega. za e, skupinu ICR. E Köszönöm. Az ECR frakció nevében annyit mutatok, hogy mi természetesen támogatjuk ezt a jelentést, beleértve a előadó módosító indítványait is. Amennyire én tudom, eh, erre a rendszerre már eh, készülnek, és az e-hívó eh, rendszerre a kompatibilitás biztosított Úgy vélem, hogy ez nagyon fontos, és ahogy az előadó asszony is említette, és ezzel is egyetértek, hogy a tesztelésre eh, talán nagyobb időt kellene hagyni, szánni, hiszen ez a Galileo rendszer párhuzamosan kerülne bevezetésre. Roppant bonyolult rendszerrel van dolgunk, ezért elegendő időt kell hagyni arra, hogy valóban teljesen működőképes, alaposan letesztelt, kipróbált rendszerként vezethessük ezt be. Már vannak működő ilyen EHE hívó szolgáltatások, ahogy az Pródi úr mondta, jó néhány opcióval bővíthető ez a szolgáltatás, ahogy a technológiai vívmányok ezt lehetővé teszik. Ezeket a jövőben mindenképpen be kell építeni majd, vagy beépíthetővé kell tenni. Emellett egy hosszabb idő alatt történő bevezetés azt is lehetővé teszi, hogy a, ezzel összefüggő jogi részleteket is tisztázzuk, hiszen le kell fektetni bizonyos szabályokat, ki a felelős abban az esetben, ha mondjuk a GSM téreről nincsen, nem, el, nem fogható a hívás, megfelelően kezelték a, a bejövő vészhívást. Itt, itt nagyon sok apró részletet kell tisztázni, de remélem, hogy ezekre sikerül megfelelő választ találni, hiszen a, a az emberek, az, a polgárok, a fogyasztók bizalma pontosan a rendszer megbízhatóságától függ majd. Köszönöm, Ódi úr. Euh, Egy kérdést szeretnék feltenni a bizottsághoz. A konstruktőri oldalról érkezett ez az aggodalom hozzánk. Sokan foglalkoznak a járműtervezéssel, illetve a fejlesztésekkel, hogy minél jobb szolgáltatást nyújtsanak a fogyasztók számára. Tehát, hogyha a konstruktőrök az iparban, amikor tervezik a járművet, figyelembe vehetik ezt a minőségi, vagy mondjuk plusz követelményt a bizottsági javaslat szerint, akkor átalakíthatják, vagy teste szabhatják az ipari fejlesztést ennek megfelelően. Tehát a jó konstruktőrök számára ez ö, legyen egy alkalmazható előírás, és ne akadályozzuk a munkájukat. A signora Unterstaller. Az Európai Bizottság képviselőjének adom meg a szót esetleg az eddigi felvetésekre, kérdésekre tud-e reagálni. Thank you. The Commission would like to thank the ITRE Committee for its draft opinion on the... Köszönöm az ITRE szakbizottság véleménytervezetét, ami az elhívó rendszerek bevezetésére vonatkozik. Különösen üdvözöljük az előadó álláspontját, miszerint az elhívó rendeletnek a vész hívó szolgáltatásokra a már meglévő 112-es segélyszámra kell támaszkodnia, hiszen fontos, hogy további késedelmet ne szenvedjen ennek a programnak vagy szolgáltatásnak a bevezetése. Egy interoperábilis telemetriai platform bevezetése a 2014-es kitűzött határidő teljesítését nos, a jogszabályi megszorítások miatt nem tartjuk valószínűnek. Igen, nagyfokú szabályosítási folyamat szükségeltetik ehhez ugyanis. Ami a fogalom meghatározásokat illeti, az Európai Bizottság üdvözli azt, hogy próbálták önök tisztázni, tisztába tenni a szöveget, ugyanakkor a meglévő definícióktól való el, bármiféle eltérés a 305 per 2013-as e, jogszabályt toljal összeütközésbe kerülhet, pedig hát a, ebben szerepelnek az elhívóra vonatkozó e, rendelkezések. A Galileóval való kom kompatibilitás tesztelése a közös kutatóközpontban elkezdődhet akár már 2015-ben. Ezek az adók és vevők kezdenek a bevet normálvá válni. A bizottságnak az 5-ös és 18-as módosítóval kapcsolatban vannak fenntartásai. az adatvédelmi szabályok betartásával kapcsolatban, hogy ne lehessen senkit figyelme követni. A mobil eszközökkel kapcsolatos kérdésre reagálva, a mobil eszközök használatát a javaslat nem zárja ki, ugyanakkor emlékeztetném önöket, hogy a megfelelő szerveknek típusjóváhagyást kell adniuk a berendezésekre, ami a mobil eszközök használatát megkérdőjelezi. Először is ennek a kocsiban kellene lennie. Felmerül a kérdés, hogy ez például a baleset esetén a, az ott fennálló erőknek ellen tudna állni, ezeket kibírná úgy, hogy megfelelően működjön, hogyan lehetne ezt megfelelően tölteni, illetve hogyan lehet például a műszaki vizsga során ezt ellenőrizni, ami lényegileg egyébként nem a jármű részét képezi. A már meglévő és működő rendszerekkel kapcsolatban, hiszen több gyártó autójában már van hasonló rendszer, működik hasonló rendszer, a 112-es segélyhívó rendszerbeépítése új típusú autókra vonatkozna, meglévő típusokra eh, ez nem vonatkozna. Az autógyártók Persze éppen ezért az új autótípusok tervezésekor figyelembe tudják venni ezt az új elvárást. Grazie. Eh, Köszönjük, most pedig Valeán úrnak adom meg a szót, hogy lezárja az eszmecserét és levonja a következtetéseket. Nos, köszönöm szépen mindenkinek a valóban értékes gondolatokat. A legfontosabb kérdésekről beszéltünk, már ezért is hálás vagyok. Kiderült az is, hogy mik a legfontosabb, még megoldandó problémák. A támogatott technológiákkal kapcsolatban ö, alapvetően tudom támogatni azt a javaslatot, ugyanakkor be kell azt látnunk, hogy mobiltelefonnal pontos hely képesek vagyunk-e. Az okostelefonokkal például e, már a segélyhívás esetén be lehet valakit határolni, ezért nagyon jó lenne, hogyha egy ilyen egységes rendszer működne az okostelefonokra és támogatott technológiaként az autók esetében is. Amely nyílt hozzáférési platformot illeti, tudom, hogy ez a jövő útja, azt is tudom, hogy az autók összeköttetése eh, kapcsán ez kiváló új üzleti modell lehetne so i think this is going to happen and it is very and needed to be supported by us. By the other hand, as Fontos tehát ez az összekapcsolhatósági elvárás, ugyanakkor, ahogy ezt a bizottság képviselőjétől is hallottuk, eh, komoly kérdések merülnek fel a felelősség, az adatvédelem kapcsán. Tehát, hogyha ebbe a rendeletbe bevesszük a nyílt hozzáférésű platform fogalmát, az nagyon megnehezíti a, a szolgáltatás bevezetését, miközben itt alapvetően csak segélyhívások kérdését próbáljuk szabályozni. Biztos vagyok benne, hogy az autógyártók, fejlesztők, távközlési cégek már most is úgy fejlesztenek, annak tudatában fejlesztenek, hogy más szolgáltatásokra is lehet majd esetleg ezt a platformot használni. Szerintem ez egy természetes folyamat lesz, majd előkészítik a a talajt ennek, de ha most mi akarnánk azt szabályozni, hogy milyen platform ki, miért felelős, hogyan, miként, az adatfeldolgozás, és így tovább, ez egy annyira komplex, bonyolult kérdéskör, amit szerintem egy másik rendeleten belül kell majd megejtenünk, hogyha a bizottság úgy érzi, hogy 2014 április túlságosan korai dátum, lehet, hogy egyetértettek vele. Az a baj, hogy az autógyártók kérik ezt tőlünk. Óriási az érdeklődés több ágazat irányából is. Szeretnének tisztán látni, hogyan fog működni egy ilyen platform, hiszen addig nem tudnak új üzleti modelleket is kidolgozni, és fejlesztésekkel sem haladnak Köszönöm szépen mindenkinek a hozzászólását, és remélem, hogy tovább folyhat majd ez irányban a most megkezdett gyümölcsöző vitánk. Köszönöm Valán asszonynak, azt hiszem, hogy valóban fontos volt, hogy többen hozzászóltak ez a kérdéshez. 5. december 5-e dél 12 óra a módosító intványok benyújtásának a határideje. Az utolsó napi rendi pont következik. két trialógus, azaz háromoldalú eh, megbeszélésről is be kell számolnunk, amelyek igen fontosak. Kollega Tozenowski riguarda il network transeuropeo delle telecomunicazioni che abbiamo votato. Először a transeurópai eh, hálózatok és a távközlés témája, a második pedig a ma reggeli szavazással függ össze. Parancsoljon. Eh, Köszönöm, elnök asszony. Valóban, ahogy elhangzott, tényleg szavaztunk a széles sávú internetről ma délelőtt. A háromoldalú tárgyalás, amire sor került, és a mai szavazás egy nagyon hosszú vita időszakot zárt le hiszen már több mint két éve zajlanak a tárgyalások, megbeszélések. A három oldalú tárgyalás nagy kihívás volt, és az utolsó fordulóval sikerült lezárni a tárgyalásokat. Este hétkor kezdtük, és már nem éjfélkor fejeztük be. Úgyhogy nagyon nagyra értékelem az árnyék jelentéstevők, Trautmann asszony, Hökmark úr, Anders Dottir, Kreuzmann, és más képviselők munkáját. Höckmark és Trautmann képviselők révén, akik öt órán keresztül végig ott voltak, hozzájárultak ahhoz, hogy sikerült megállapodásra jutni, és a tanácstól írásos megerősítést is kaptunk arra vonatkozólag, hogy, a jó, hogy jóvá hagyták a javaslatot. Még egyszer szeretném a nagyszerű együttműködést kiemelni a kollégák részéről a bizottságban, a jogi szolgálat, az összes szakszolgálat és az alkalmazottak is segítettek. Voltak nagyon nehéz jogi kérdések, hogy bizonyos rendelkezésekkel hogyan tudunk boldogulni, hiszen 7 éves eljárásról van szó. Úgyhogy még egyszer hadd köszönjem meg mindenkinek a segítséget, abban, hogy befejezhettük ezt az ügyet, és most tovább utalhatjuk a plenáris ülés elé. Nem tudom, hogy januárban vagy februárban kerül napirendre a plenárison, de minden esetre köszönetet mondok az litván elnökségnek és az Európai Bizottságnak is, akik nagyon sokat segítettek, hogy néhány nem teljesen világos ügyben megoldásra jussunk. Tehát ezt az ügyet sikerült végig tárgyalni, befejeződött a három oldalú tárgyalás, és ma az ITRE szakbizottságban sikerült befejeznünk a munkát. Úgyhogy még egyszer sok-sok köszönet a kollégáknak, akik rengeteg munkaórát töltöttek ezzel a témával. Elnök, köszönöm szépen, valóban. A jelentéstevő most pozitív hírokkel szolgált, ez nagyon jó. Egy másik kollégát kérek fel, hogy az e azonosítási három oldalú tárgyalással kapcsolatban számoljon be az eredményekről. Köszönöm szépen. Az eredményről szeretnék beszámolni. Az első három oldalú tárgyalásra az e azonosítással kapcsolatban 27-én került sor, tehát gyakorlatilag épp most volt. Nyilván az elnökség ott volt. Az 1-es és 9-es cikkekre összpontosítottunk különösen. az 1-től 19-ig terjedő cikkeket is lefettük, amelyek bizalmi szolgáltatásokkal foglalkoznak. Ezzel már régóta foglalkozunk, ez egy óriási projekt része. Az a célunk ezzel a próbálkozással, hogy legyen egy összehangolt megközelítés, mert minden tagállamnak eltérő rendszerei vannak, amely a saját maguk fejlesztettek ki. Ezeket megpróbáljuk összehangolni, hogy egymás között átjárhatóak legyenek. Azt reméltük, hogy ezáltal az internetes tranzakciók biztonságosabbá válnak. Például ott, ahol különböző intézmények, mondjuk európai hivatalok között cserére kerül sor, bármi megtörténhet. Az emberek aláírást váltanak, vagy továbbképző intézményekbe jelentkeznek. Tehát nagyon fontos, hogy nem csak ezekből az okokból kifolyólag, hanem a kereskedelem szempontjaiból is legyen biztonság. Az E-ID vagy E azonosító a lehető legnagyobb biztonság mellett valósuljon meg. Ezért ilyen fontos ez a párbeszéd. Nagyon technológiával körülvett életünk van, már így is. December 16-án folytatjuk a munkát, és szerintem szükség lesz még egy harmadik ülésre is, hiszen óriási a csomag, és a tanácstól is függ, hogy hogy fogják látni a helyzetet. Egyelőre nincsenek feltétlenül a mi oldalunkon, de remélem, hogy sikerül majd megoldást találni. Nagyon ambíciózus a menetrend, remélem ugyanis, hogy a mi mandátumunk alatt el tudjuk fogadni ezt a jogszabályt. Ehhez a háromoldó tárgyalásoknak februárban le kell zárulnia, hogy áprilisban szabaszhassunk. Ez a célom. Jelentéstevőként igyekszem ezt elérni. Az elnökség egyébként nagyon segítőkész volt, és a bizottság is. Az első három oldalú tárgyalások során még a arra gondoltunk, hogy a görög elnökséget is be kéne vonni a mostani munkába, hiszen ők fogják átvenni a stafétát következő évben a litván elnökségtől. Úgyhogy reméljük, hogy zökkenőmentes lesz az átmenet majd az elnökségek között, amennyire lehet. Nagyon fontos ez a jogszabálytervezet, és remélem hogy meg is fog valósulni majd az, amit most tervezünk. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt az ismertetőt. Azt hiszem, hogy önnel együtt valamennyien azt szeretnénk, hogyha még a ciklus végéig eh, sikerülne ezt a célkitűzést végrehajtani. Ezzel a délelőtti ülésünk végéhez értünk, és háromkor folytatjuk majd az elektronikus kommunikáció európai egységes piac meghallgatásával. Köszönöm szépen!